Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Kedves kollégák, ezzel megnyitom az ülésünket. Először felteszem a kérdést, hogy van-e kifogás az ellen, hogy a német közszolgálati ARD televízió időközben felvételeket készít. Nincsen kifogások, akkor üdvözlöm az ARD-t. Ezek után valamennyien megkapták a napi rendet, Solc úr, most a 12-es pontot a Ecuador kapcsán holnapra halasztaná a 17. napi rendi pont utánra, amennyiben nincsen ellenvélemény, akkor így járunk el, jó, akkor nem lehet. Ebben a formában akkor elfogadtuk a napi rendet. Második napi rendi pont, a jegyzőkönyv elfogadása. Itt is a szokás szerint járunk el. Ha az ülés végéig nincsen kifogásuk, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Ezek után a hármas napi rendi pont következik, az elnök közleményei. Először is felhívom a figyelmet arra, hogy ez az ülésünk is eh, weben élőben nyomon követhető, és hát abból indulok ki, hogy a mai vita az EU-Kanada megállapodás, a CETA megállapodás több nézőt vonz majd, mint egyébként szokott lenni. Ilyen értelemben tehát mindenkit üdvözlök Londonban, Lüneburgon át egészen Lisszabonig. Örülök, ha követik az ülésünket, vegyenek részt örülünk neki. Egyrészt öröm, de hát másrészt szomorú is az a közlemény, amit most akarok elmondani. Tatjana Márcikova, aki a titkárságban a lehető legjobb munkát végezve nagyon sokáig támogatott bennünket, most elhagyta a titkárságot, Head of Unit lett a bővít fejlesztési egységnél a Expo főigazgatóságon. Köszönöm szépen, és a jövőre nézve pedig minden jót kívánok. Ezek után tartalmi közlemény a VTO keretében tárgyalások folynak a környezetvédelmi javakról, termékekről. Genfben szeptember 19-23 között egy újabb eszmecserére került sor. A szöveget tovább finomítják, ami már elkészült, azt tovább finomítják, és aztán október 16-20-a között talán véglegesíteni is lehet az Environment Goods, a környezetvédelmi termékek ügye. Jó úton halad, negyedik, a jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások. Pillanatilag egyetlen háromoldalá tárgyalásunk van, amelyik még nem zárult le. Önök is tudják, hogy a tárgyaló delegációnk és az Európai Bizottság és a Tanács június 15-én egy közös politikai nyilatkozatban állapodott be a konfliktusos ásványokkal kapcsolatban. Ezt most a szöveg keretében végre kell hajtani. Ehhez előkészületek folynak, és szeptember 27-én egy technikai találkozó is volt, ahol aztán a központi pontokat szövegekkel is alátámasztottuk. Ma este az INTA ülése után az árnyék előadók találkoznak, és a munka haladását kiértékelik. Egy további technikai találkozó pedig október 19-én lesz a tervek szerint. Ez aztán előkészíti a szöveget olyan értelemben is, hogy novemberben a jogalkotási szöveget akár be lehet fejezni. Szerintem ez egy fontos lépés lenne a tisztességes kereskedelem politika felé a konfliktusos régiókból származó ásványok esetében. Ezzel el is jutottunk az ötödik napi rendi ponthoz, hölgyeim és uraim, ez a mai ülésünk súlypontja, hogy úgy mondjam. Ez a vita, vagy egy további vita, amit itt folytatunk. Az EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodásról, a CETA vagy CITA néven ismert a közvélemény előtt. Most a parlamenti viták előtt állunk ebben az ügyben. A hátteréről szeretnék még egy néhány dolgot elmondani. 2009 óta Kanadával folynak tárgyalások egy átfogó kereskedelmi megállapodásról, 2014-re egy ideiglenes szöveg született meg, de aztán az Európai Parlament többek között közbeszólt, és a jogi felülvizsgálat alapján érdemi változtatásokra kerül sort a magánvásztott bíróságokat kivették a szövegből, és egy új szöveg született a bíróságokkal kapcsolatban egy nemzetközi bíráskodás keretében, tehát egy ilyen szövegrész került be az anyagba, aztán február 29-én egy átdolgozott szöveg jött létre, aztán júliusban az összes hivatalos nyelven megszületett ez a dokumentum. Ez azt is jelenti, hogy egy sor vita volt itt a parlamentben, de a parlamentet túllépve és a nyilvánosság előtt folyt ilyen vita. Most abba a helyzetbe jutottunk, hogy a tanácsban előkészítik október 18-án a döntést. Most van önök tehát az előkészületek, ma 12-én a korreper ülésezik ebben az ügyben, ez nyilvánvalóan a legfontosabb iránymutatásokat kidolgozza az október 18-ai tanácsi döntésre. Nyilván önök is tudják, hogy október 18-án a tanácsnak döntenie kellene, hogy ez aláírható-e ez a megállapodás, és mind a 28 tagállam a megállapodást közösen alá akarja-e írni. Önök is tudják, hogy némi vita után ez egy vegyes megállapodás lett, ami azt is jelenti egyben, hogy van egy európai hatásköri része, ahol mi európai parlamentként ellenőrizzük és értékeljük és döntünk is, és hát persze vannak olyan elemek, amelyek a nemzeti hatáskörbe tartoznak, ezért vegyes ez a megállapodás, és ezért van szükség az egyhangú aláírásra, ez egy fontos elem, amit ki kell emelni. A második elem, amiről itt beszélni kell, nyilvánvaló az, hogy európai felelősségben marad a nagy rész, és egy kis rész marad nemzeti felelősségben, hatáskörben, vagyis a felosztás, a vegyes megállapodás keretében rögzítendő, tehát meg kell állapítani, melyek azok a részek, amelyek a megállapodásban nemzetállami hatáskör alá tartoznak, és ezt is majd a tanács 18-án el is dönti, és ezzel világosra válik a kérdés, hogy melyek azok a részek. Azt hiszem a a nagyobb rész, a túlnyomó rész európai kompetenciában marad, és akkor az Európai Parlament szavazása után mit lehet alkalmazni, ezt újra és újra hangsúlyozni kell. Tehát nem lesz semmiféle alkalmazás addig, amíg az Európai Parlament igennel szavaz a megállapodásra ugyanis 2009 óta, a Lisszaboni szerződés óta ez a gyakorlat, és ehhez nem is lehet hozzányúlni ilyen értelemben. Vagyis rajtunk múlik a döntés, hogy egy megállapodást ideiglenesen alkalmaznak, vagy nem. A nemzetállamokban természetesen a ratifikálásra szükség van a 28 tagállam szintjén, amikor mi ezt megszavaztuk. És a harmadik elem amit itt hangsúlyozni kell, és a miniszterek erről fognak dönteni október 18-án, az a megállapodást kísérő közös nyilatkozat, amely a megállapodással kapcsolatban néhány dolgot tisztáz majd. Tehát október 18-án a tanács dönt, és majd, hogyha a tanács ennek megfelelően döntött, akkor Október 20-én, 27-én az EU-Kanada csúcson, akár alá is lehet írni ezt a megállapodást, és utána mi a parlamenti tanácskozást kezdjük meg az egész csomagról. Ekkor van erre lehetőség. Ennek ellenére mi már a mai napon összmecserét folytatunk a megállapodás egyes részeivel kapcsolatban hiszen egy intenzív parlamenti vitára számítunk, amit elő kell készíteni. Örülök, hogy a mai napon öt szakértőt tudtunk megnyerni a részvételre. Keszfonen úr, a Kopa és Kogeka főtitkára. Hol van? Tessonen úr, üdvözlöm. Luisa Santos asszony, a Nemzetközi Kapcsolatok igazgatója a Business Europe nevű intézetnél. Köszönöm, hogy eljött. I am Pritchard úr, az Európa Tanács építészeinek főtitkára, Penny Clark asszony, helyettes főtitkár az európai közszolgáltatási szektorban, és Nina Rencser asszony az közegészségügy Európai Szövetségétől még nem érkezett meg, talán elakadt a biztonsági ellenőrzésen, de számítunk arra, hogy a hölgy megérkezik. Minden esetre úgy terveztem, hogy 5 percre először szót adok a szakértőknek, utána Mabrings úr, az előadón következik, őt is üdvözlöm. Majd ezt követően a frakciók nevében szólnak hozzá a vezető szónokok, a vezérszónokok, egy három percben mondjuk, ezt követően pedig lehetőség van arra, hogy az összes képviselő hozzászóljon, reagáljon az elhangzottakra. Örülök annak is egyébként, hogy Kanada nagykövete is a körünkben van, Osztelo úr. Üdvözlöm, tehát még egyszer. Miután a mi vitánkra sor került, őnek is szót adok majd még egyszer és az Európai Bizottság is szót kap, majd ezt követően az előadónk megint egyszer szót kap. Ez lenne a programunk a mai napon, az első eszmecserénken az érintettekkel, az EU-Kanada megállapodás érintettjeivel. Először Pessonan úrnak adnék szót egy öt percre. Parancsoljon. Dear Chairman, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek ma délelőtt, és beszélhetünk, beszélhetek önökkel a fontos stratégiai témáról, a SETA megállapodásról. A Kopa Kozseka és mi úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos ez a téma, ez a lehetséges megállapodás, és különösen fontos a stratégiai aspektusa. Mielőtt belemennék a csomag részleteibe, néhány témát szeretnék kiemelni, amelyeket fontosnak tartunk. Bizonyára tudják, a gazdák közösségét nagyon érdekli a piaci hozzáférés eleme a megállapodásban, és ez talán a legfájdalmasabb pontja ennek a csomagnak főleg amikor a marhahúsra gondolunk, ez különösen fogja érinteni az európai piacot. De el kell, hogy ismerjük, hogy a kanadai kereskedő partnerek és tárgyalófelek néhány Európa számára fontos standardot elfogadtak. Például a marhahús esetében, a tarifális kérdések tekintetében, e, és az EU belső piacán ezekkel az eszközökkel majd korlátozni lehet a mennyiségeket. Az általános aggály tekintetében az európai gyártási standardokra vonatkozóan a hormonmentes marhahús kérdése nagyon fontos számunkra, és a kanadai partnerek elfogadták ezt az elvet. A sertéshús területén is a hormonmentes sertéshús egy másik olyan téma, ami rendkívül fontos számunkra, főleg, hogyha figyelembe veszük az európai fogyasztók érdekeit és ennek a szegmensnek az érdekeit. Továbbá szeretnénk jelezni, tisztelt képviselők, hogy a kanadai tárgyalófelek az EU-t legalábbis részben egységes piacként tekintik, ezt elfogadták. Ez különösen, meg, különösen segíti az exportunkat harmadik országokba. Ezt nagyon fontosnak tartjuk ezt a pontot. Továbbá ez új fejezeteket nyit meg az EU kereskedelmi politikai tárgyalásai során. A tejtermékek esetén itt is ugye fontosak az érdekeink, Üdvözöljük a, kanadai piaci hozzáférést. A néhány konkrét termék esetében teljes a liberalizáció, sajt esetén is több lehetőség lesz majd a piac hozzáférés tekintetében különösen az európai fajta, sajtfajták esetén ez lehetséges lesz majd. Az Európai Bizottság szorosan nyomon fogja követni az export tevékenységet, a, azzal kapcsolatban, amit elmondtam a sertés és marhahús esetén. Minden esetre a kanadai piaci hozzáférés javulni fog jelentősen a borszektorban is vizsgáljuk a liberalizáció lehetőségét. Ez nagyon fontos, csak néhány évvel ezelőtt itt egy parlamenti döntés miatt végül is az európai termelők, és főleg a bor termelők esetén a kanadai fél reakciója miatt nehéz volt a hozzáférés, most viszont, most viszont azt látjuk, hogy stabilizáltabb lesz a hozzáférés lehetősége a borpiachoz Kanadában. A földrajzi jelölés elismerésénél is történt egy előrelépés, ez nagyon fontos. Más kereskedelmi megállapodások tekintetében is, amelyeken az Európai Bizottság is jó, és mi is dolgozunk. Ezzel kapcsolatban jelentős előrelépés történt a múlthoz képest. Szeretném jelezni továbbá, hogy az európai gazdáknak nagyon fontos a növényvédőszerek liberalizációja, ezek piacának a liberalizáció. Ez fontos a gazdák tevékenysége miatt. Hölgyeim és uraim, végül szeretném még azt jelenteni, hogy a egész megállapodást csomagként tekintjük, látjuk, hogy van néhány helyen jelentős előrelépés, vannak nehézségek, főleg a piaci hozzáférés tekintetében. Minden esetre meg vagyunk győződve arról, hogy stratégiailag fontos az Európai Unió számára, hogy nemzetközi szinten hiteles partnerként léphessen föl olyan területeken, ahol fontos előn tudunk elérni a piacunk és a versenyképesünk érdekében, és ez a, főleg érinti a magas minőségű európai termékeket. A kanadai megállapodás segíteni fogja az általános orientációt, amikor több oldalú kereskedelmi megállapodásokról fogunk tárgyalni. Kanada fontos partnerünk, lehet, hogy politikailag kevésbé érzékeny partner, ezt tudják, hogy kire gondolok, mire gondolok. Minden esetre az európai gazdák közössége támogatja a SETA csomagot, az adminisztratív eljárásokat tisztázni kell, és ezeket nyomon kell követni. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam. Köszönöm szépen, Perszemen úr. Szántos asszony szó. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Önök tegnap mindannyian kaptak egy nyilatkozatot a kanadai és európai kis és nagy vállalkozásoktól, akik eh, hát, támogatólag állnak a SETA megállapodáshoz. De ennél kicsit konkrétabban szeretném most itt elmondani, hogy mi miért támadjuk összetát. Támogatjuk. Konkrét példákkal élnék. Amikor elkezdtük 7 évvel ezelőtt a tárgyalásokat, akkor eléggé szkeptikusak voltunk a tekintetben, hogy Kanada képes lesz-e tartományi szinten megfelelni. Főleg hét ágazat, a közbeszerzés és a szolgáltatások területén kényes a téma. Kanada megfelelt. A tartományok a tárgyalások kezdete óta ott ülnek az asztalnál, és soha nem látott piaci hozzáférésük van és lesz, és a közbeszerzések ügyében is nagyon sokat lépett előre. Tehát a közbeszerzések ügyes területén elértük, amit akartunk. A második ilyen téma a szolgáltatások ügye. Nem akarok itt részletekbe menni, a kölcsönös szakmai elismerések témájába belemenni, de nagyon nagy volt az érdeklődés, sok kritika volt ugyanakkor, hogy nem elegendő az átláthatóság. Itt is úgy érzem, hogy sokat léptünk előre, átláthatóbb a rendszer a szolgáltatók számára. Csak egy területre mutatnék rá, amely nagyon fontos, és az emberek ideiglenes mozgását lehetővé teszi. Tudjuk, hogy az európai vállalkozások számára, ha Európán kívül akarnak létrehozni valamit, akkor szeretnék biztosan tudni, hogy van helyi know-how, helyi szakértelem. Az EU-Kanada megállapodás kiváló keretet ad ennek is. Kollégám már említett egy területet, a földrajzi indikátorok területét, amely problémás. Én portugálként, dél-portugálként nagy jelentőséget tulajdonítottam mindig is ennek a kérdésnek, és ezzel kapcsolatban is számos fontos dolgot elértünk, ha nem is mindent, de 173 földrajz indikátor elfogadását tartalmazza a szöveg, és ez precedens értékű más megalápodások számára is, tehát a portói bor, a padanó, padana sajt, a champagne, és így tovább, és így tovább, amelynek területeken Európa nagyon kompetitív, mind-mind elismerést nyer, nyert a megállapodásban. Ami a tarifákat illeti, egy olyan ágazatról beszélnék most, amely elsősorban kis és középméretű vállalkozásokat érint. Jelenleg például egy finn terméket exportálunk Kanadába. Ha ez egy textil termék, akkor akár 70%-os vámot kell fizetni, és ez most megszűnik. Tehát vámmentesen tud Európa Kanadába exportálni, ez új lehetőségeket tár föl, ugyanakkor egyenlővé teszi a versenyfeltételeket az európai és kanadai cégek között. Ami a szabályozási területet illeti, itt is sikerült eredményeket elérni. A jövőben sokkal versenyképesebb áron mennek majd az európai termékek oda. Például a likőr ágazatban, ugye a sport területén kötelező szabályokat átvette a szeszes gyártás is, de a jövőben ö, ö, a versenyfeltételek egyenlők lesznek Kanada és Európa között. Véleményünk szerint a SETA jó az üzleti szférának, de más területeken is nagyon sok eredményt hozhat. Az utóbbi két év során óriási erőfeszítéseket tett mind a kanadai, mind az EU e fél, annak érdekében, hogy megfeleljen a kritikáknak, a, a félelmeknek, a fenntarthatóság, a közszolgáltatások, a beruházásvédelem voltak ezek a kényes témák, és mind a megállapodás szövegében, mind a nyilatkozat szövegében kidomborodik, hogy ezeket mindkét fél megnyugtató módon rendezzetnek látja. Tehát kiváló a megállapodás, ambiciózus, haladó, amely Európa és a kanadai vállalkozások számára is nagyon hasznos lesz, és összességében a társadalmak számára is. Köszönöm szépen Szentos asszonynak. Richard úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Építészek Tanácsát képviselem, hatóságok is ide tartoznak hozzánk, tehát szabályozó karaktere is van ennek, és ne, szakmai szervezetnek is számítunk természetesen professzionális szolgáltatásokat nyújtunk, és mi is részt vettünk a tárgyalásokban a kanadai hatóságokkal is tárgyaltuk ennek során, az engedélyező hatóságokkal. A tárgyalások során abból indultunk ki, amit a 90-es években előkészítettek, az UAE, az az Építészek Világszövetsége és az ENSZ keretében is együttműködtük ezen a területen, tehát az engedélyezés az, amiről mindenek előtt beszélünk. A megállapodáshoz egy megfelelő mintát használtunk, amit már korábban is a WTO-ban bevezettek, és ez a professzionális szolgáltatások fejezet az, amiből kiindultunk mindenek előtt. Ide tartozik az öt éves egyetemi képzés és egy megfelelő szakmai gyakorlat is. A különbségek megvannak mindenek előtt az oktatási rendszerben, de időközben Kanadában elterjedt egy meglehetősen egységes oktatási rendszer, és a szubszidiaritás elve viszont Európában sokkal jobban érvényesül, itt vannak különbségek, és a szabályozásban is látunk különbségeket, Európán belül is, aztán van, ahol utólagos és megelőző engedélyezés és ellenőrzés is van, tehát igencsak elterjedt. Tehát, hát látni kell, a Kanadában egyébként az engedélyezés és az oktatás után megfelelő tréni szakmai gyakorlatképzésen kell részt venni, Európában ez is egy kicsit szórtabb. A nemzetközi sztenderdeket be kell tartani, és nem egészen harmonizált a mi rendszerünk itt Európában. Sikerült az európai irányelv, a szakképzéssel foglalkozó irányelv előírásait bevinni. A 46. cikk az, amely külön foglalkozik az építészekkel, és a diplomák tartalmát tartalmaz az ötödik melléklet például, illetve a hatodik melléklet is hozzáférhető lesz majd. A következő nehézség az volt, hogy hogyan lehet a konkrét tudást bemutatni, a specifikus tudást, például a és dokumentumok ismerete, az itt ittevágó jártasság is hozzátartozik a képzéshez, és megállapodtunk egy olyan rendszerben, amelynél ezt a tudást online kurzusokon is meg lehet szerezni. Végül pedig, ami a következő lépéseket illeti, már informáltam a koordinátorokat, amelyeket a szakértő, akiket, akik részt vesznek a szakértői munkában, a kanadai engedélyezési hatóság hétvégén ülésezik, hogy megállapodjon az utolsó kérdésekben is az EU kompetens hatóságai vizsgálják ezt, illetőleg mi decemberben a közgyűlésünkön megvizsgáljuk még ezeket a részletkérdéseket, amikről beszéltünk. És Ottavában a kanadaiaknak lesz még egy éves közgyűlése, amelynek áldást kell adni a megoldásoknak. A legfontosabb kérdések, amelyeket meg kell oldani, hogy tudjuk végrehajtani nemzetközi jogkeretei között azt, amit szeretnénk elérni, és a tervezetet az Európai Bizottságnak és a kanadai szövetségi képviselőknek is eljuttattam és a SZETA keretében létrehoznak egy bizottságot, amely ezt a kérdést majd vizsgálja. Az engedélyezés, a szakmai engedélyezés egyébként Kanadában területi hatáskör, ezt is figyelembe kell vennünk, és minden bizonyal megalapodást kívánnak megkötni majd konkrétan velünk, eh, hogy létrejöjjön egy testület, amely ellenőrzi ezt a területet. Eh, itt Természetesen a mi 28 tagállamunkhoz is el kell menni, hiszen ott is megvannak a megfelelő képviseletek. Ezt a kérdést meg kell oldani, hogy most mind a 28-ra külön tárgyaljunk, de a DG Trade, a kereskedelmi főigazgatóság bevonására is szükség lehet, hogy ezt sikerüljön megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lelkasszonyi asszony a szó, tessék. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, és szeretnék én is köszöntet mondani a meghívásért, hogy részt vehetek a ma délelőtti vitában. Négy diát szeretnék bemutatni, illetve van egyéb feljegyzés is. Joanna volt olyan kedves, hogy megígérte, hogy segít nekem a diákkal. A szervezetem más szakszervezetekhez hasonlóan aggályosan tekint a szeta elébe, nem támogatjuk a ratifikációt, arra kérjük Önöket, hogy ne írják alá, ne támogassák. Sok indokunk van erre, régóta dolgozunk azon, hogy gyűjtsük az indokokat, és pozitívan befolyásoljuk a vitát. Röviden e, bemutatva, hogy mik az aggájaink. Közszolgáltatások. Én sok közszolgálati dolgozott helyi kormány dolgozott, egészségügyi dolgozott, vízellátó, feltétlenítő oktatás és egyéb témákban a közalkalmazottakat képviselem, és vannak más hozzánk hasonló szakszervezetek is. Tehát közszolgáltatások dolgozóit képviseljük mi, de azokat is, akik magánszolgáltatás keretében biztosítanak közszolgáltatást. A záradékok nagyon fontosak a bizottságnak, a, ugyanakkor problémás mindez a kormányzásnak, hogyha megnézzük a befektetői bírósági rendszert, úgy tűnik számunkra, hogy ez csak megerősíti az aggájainkat. És a harmadik téma, hogy gyenge védelmet biztosít a dolgozóknak és a környezetnek. Véleményünk szerint az aggályokat nagyon sokan hangsúlyozták a társadalom több területén. Csak példákat soroltam fel a dián, fogyasztói képviselők, környezetvédelmi szervezetek, etuk, részesei vagyunk az ETUK-nak és az EPSZ-nak, és más szervezetekért is ide sorolhatok. Sok csoportnak vannak ilyen aggályai, és ehhez még azt is hozzátenném, hogy a kanadai oldalon is fönnállnak ezek az aggályok. 2008 óta folytatjuk az egyeztetést, és a kanadai szakszervezetek, a kanadai civil társadalom részéről is fönnállnak az aggályok. Az előttem szóló már említett egy témát, úgy gondoljuk, hogy a védelmi támadó jellegű párbeszéden túl kell lépni, hiszen itt dolgozókról, állampolgárokról van szó, és olyan érdekekről, amelyek minden ország dolgozójának az érdekei, a tisztességes verseny, fenntartható fejlődés, és Louis mondta, a vállalkozások az érdekeiket sokszor társadalmi érdeként tüntetik föl, de ez nem igaz. Nagyon sokféle érdek létezik, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek a részleteket is meg kell vizsgálnia, és ki kell, hogy egyensúlyozza ezeket az aspektusokat. Most ezeknek, ennek a következő diának a részleteibe nem fogok belemenni, de nagyon szívesen adok információkat később. Hogy mi is forog kockám? úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hideg fejjel nézzük végig a SETA szövegét, értékeljük, elemezzük a lehetőségeket a szöveg alapján, és meg kell nézni, hogy mik azok a szövegek, amelyek nem megfelelőek, melyek azok a szövegrészletek, és ezeket kell megpróbálni korrigálni. Csak néhány témát emeltem ki a szetából az önöknél is a nyomtatott változatban is ott van. Ezeket konfliktusos témának tartjuk. Az Európai Unió és a tagállami közszolgáltatási terület például a nyilatkozattal ezt nem lehet megoldani ezeket a problémákat. Egy példát mondanék erre. Például, ha vízre gondolunk, vagy ICR a víz és a tisztítást a parlament ki akarta venni a szövegből, de ha megnézzük a szett a szöveget, akkor ebben az szerepel, hogyha a kereskedelmi felhasználásra meg van nyitva a víz, akkor a megállapodás hatályos erre. Aztán egészségügyi szolgáltatások Dánia, Magyarország, Európa elvekről megállapodott, jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokról megállapodott, a szociális védelemről megállapodott, a tagállamok társadalmi védelmet és hosszú távú ellátást biztosítanak, és ezért úgy gondoljuk, hogy ezekben a témákban is fennáll a konfliktus. És szívesen belemegyek majd a részletekbe, hogyha ezt igénylik, Viszont még egy diát bemutatnék most. Közszolgáltatások területén úgy gondoljuk, hogy kétféle megközelítése létezik ennek. Az egyik a szettában szerepel, ezt a baloldali oszlop mutatja, a 17. fejezet versenypolitika. Itt szerepel egy definíciója a közszolgáltatásnak. Itt az Európai Uniós állami támogatások kérdése forog kockán, és bizonyos korlátozást tartalmaz a tekintetben, hogy a közszolgáltatások hogy működnek. A másik oldalon pedig van egy demokratikusabb, sokkal demokratikusabb meghatározása a közszolgáltatásoknak. Itt az szerepel, hogy a, az emberek döntenek, természetesen demokratikus módon, soha nincs semmi kötelezően előírva, és ez is problémás az e- esetén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Grensó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nélezacsolnak hívnak, aki az Európai Egészségügyi Szolgáltatások Uniója képviselője vagyok. Orvosok, ápolók, gyógyszerészek, közösségi, szociális munkások, stb. a tagjaink, és beteg képviseleteket is tömörítünk, és egyenlő hozzáférését küzdünk az egészségügyi szolgáltatásokhoz Európa szerte. Mi nem ellenezzük a szabad kereskedelmet, szó sincs erről, de azt szeretnénk, hogyha a CETA olyan lenne, amely jót tesz a köznek, a közhozzáférésének az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és a nyilatkozatok ellenére úgy érezzük, hogy a CETA még nem tartalmaz elég garanciát erre vonatkozóan. Nem akarok most részletekbe menni a tekintetben, hogy az egészségügyi szolgáltatások hogy szerveződnek meg, de súlyos fenntartásaink vannak, és főleg a következők aggasztanak minket. A beruházás védelem területén vannak fő fenntartásaink. A közszolgálati állami intézkedések, eh, szolgáltatások eh, mellett nagyon erős beruházás védelemre van szükség, hogyha nem akarjuk, hogy a saját jogrendjeinkre negatív hatással legyen a külföldről beszélemkedő gyakorlat olyan mechanizmus kell létrehozni, amely az Európai Bíróság előtt is megalja a helyét, és mind garantálja azt, hogy Európán kívül is helyesen értelmezik az EU jogot. A fogyasztói árak kérdése is aggaszt minket. Két nagy kivétel van itt, ugye? Az orvosok és orvosi műszerek, orvosságok és orvosi műszerek kategóriája és attól tartunk, hogy a CETA rezsim alatt ezeknek az ára megugorhat, és ugye a világon az USA után Kanadában töltenek, költenek az orvosokra az emberek legtöbbet per fő, az emberek jövedelmének 13%-a orvosra megy el, és nem szeretnénk, ha az Európában is ilyen irányban tolódna el. Úgy érezzük, hogy felvernék az árakat a kanadai termékek és szolgáltatások Európában. A káros anyagok egészségre gyakorolt hatása tekintetében is vannak fenntartásaink, főleg dohány, az élelmiszerekben található cukor, alkohol, hormonok vonatkozásában nem találjuk eléggé megfelelőnek a CETA tervezett megállapodását. Mi nem akarjuk a tarifákat fenntartani, de azt viszont el akarjuk ismertetni, hogy ezek teljes körű és lebontása súlyos veszélyeket rejthet magában mert nem tudunk majd hatni ezen káros anyagok bekerülésére Európában. Ez akár újabb típusú betegségeket, vagy hát ismert betegségeket, elhízást, rákot, addikciót okozhat, amelyek már így is nagyon megterhelik az egészségügyi kasszákat Európában, és a közkiadásokat a negatív egészségügyi hatásokat nem lehet tisztán a kormányközi megállapodással elrendezni. Például ugye a címkézés, a dohány károsságának feltüntetése, ezek olyan európai vívmányok, amelyek ha felhigulnának, annak nem örülnénk. Nemzetközi fórumokon kell arbitrációt folytatni ezek ügyében és úgy érezzük, hogy a szabályozási jog Európában sérülne, egy alacsonyabb szintű a szabadkereskedelem szempontja miatt. És eh, a hústermékek behozatala is eh, fenntartásokkal tölt el minket. Például az antibiotikumokkal szembeni eh, immunitás ellenállás a tengeren túl sokkal nagyobb, mint nálunk, és mások a szabályok, és ezeket nem lenne jó megint csak felhigítani. Tehát a deklaráció nyilatkozat ugyan azt a, azzal a szándékkal született, hogy megnyugtasson minket, de mi korán sem vagyunk nyugodtak. A nép egészségi állapota számukra elsődleges, és gondolom ezzel nem vagyunk egyedült nem érezzük azt, hogy a CETA kellő garanciákat adna ezen a területen, nincs jogi súly ezeknek a nyilatkozatoknak, ezért kérjük a képviselőket, hogy még kérjenek ki jogi szakvéleményt, fogyasztóvédelmi, környezeti, egészségügyi csoportoktól, hogy hogyan lehetne CETA-t jobb irányba terelni. Köszönöm szépen, az öt szakértőnket hallottuk egy-egy konkrét területről. Most az előadók kapnak szó, majd az árnyék előadók a frakciók nevében, mint már mondtam, három percben. Amennyiben kérdéseik vannak, mondják el egyértelműen, hogy kinek szól a kérdés. Nem lesz lehetőség arra, hogy mindenkinek tegyék fel a kérdéseiket, ezért mondják meg, hogy kitől várnak választ és természetesen az Európai Bizottságot is megkérdezhetjük, a főtárgyaló is jelen van az Európai Bizottság részéről. Vagyis azt jelenti ez, hogy az Európai Bizottság azonnal reagálni, válaszolni tud, legalábbis remélem. Paprix kolléga az előadónk. Hölgyeim és uraim, ez egy ténylegesen fontos vita a mai napon, ma délelőtt mert a részletekbe is bele tudunk menni. Megint csak a közvélemény előtt, a nyilvánosság előtt tetjük ezt meg a szöveg rendelkezésre áll, és elmondhatjuk, hogy mit tettünk. Az érintetteknek pedig köszönöm, hogy eljöttek, és azt gondolom, hogy egy csomó témát felvetettek, amelyek, szomsz, amelyek nagyon fontosak egy ilyen megállapodás kapcsán. Én egy néhány fontos pontot vetnék fel, legalábbis szerintem. Én tényleg azt gondolom egyébként, és tényekből indul ki ez a meggyőződésem, hogy a kereskedelmi megállapodás sokkal jobb, mint az eddigiek. Másodszor pedig azt mondanám, hogy a legfejlettebb kereskedelmi partnerek kötnek meg egy ilyen megállapodást, Kanada és Európa, és az értékeink is ugyanazok. Azt gondolom, hogy ha itt nem tudunk megállapodni a két fél között, amikor az értékeink nagyjából ugyanazok, akkor ki mással tudnánk megállapodni. Másodszor azt gondolom, hogy ez a kereskedelmi megállapodás geopolitikai és gazdasági szempontból egyaránt fontos, mert úgy vélem, hogy sokkal magasabb sztenderdeket tudok megalapítani, mint bárhol a világon máshol. Egy sor érintett, amelyik jelen van sokkal magasabb szintű szabványaink, sztenderdjeink vannak a politikában és a kereskedelmi politikában is másnál. Egy olyan megállapodást tudunk itt megkötni a CETA-val, amely magas szintet képvisel, és számos más országot is arra kényszeríthetünk, hogy kövessenek bennünket, pedig ők valójában nem akarnak ilyen magas sztenderdeket. A következő pont ez a megállapodás, és persze ne, ez valóban lehetőséget kínál elemzések alapján arra, hogy ténylegesen bebizonyítsuk, hogy előnyt jelent a legszegényebbek számára is, nem mint ahogy azt sokan mondják, hogy a gazdagokat részesítjük elénybe ezzel. Ki a, hogyha a régiók közötti megállapodást nem kötjük meg, akkor ez először a szegények kárára megy. A következő pont, hogyha lekötünk, megkötünk egy ilyet, mint a CETÁT, akkor be tudjuk bizonyítani alapvetően, hogy össze tudunk fogni az Európai Unió és Kanada annak érdekében, hogy fejlesszünk, megfejlődjünk is, mert különben saját útjainkat járjuk és lecsúszhatunk. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, szerintem egyik oldalon sem. Egy további fontos ügy, emlékeztetni kell magunkat, és mindenkit, aki érint van ebben, aki érdeklődik, vagy nem csak a hitek szintjén, hanem a tények szintjén is, igen, ez nem ideális díl, amit megkötünk. Miért ideális emberek vagyunk, ideális országok vagyunk? és nagyon érdekes lenne azt, hogy nem ideális emberek hogyan tudnak egy ideális megállapodást elérni, stb. Igen, e, ilyen értelemben tehát azt gondolom, hogy nem, e, e, hogy egy ilyen megállapodásnak meg kell oldani az összes problémát, mint a túlsúlyosság, vagy hogy hogyan tudjuk Assadot eltávolítani a hivatalából. Ezek nagyon fontos dolgok, de hát nyilvánvalóan nem lehet egy kereskedelmi megállapodással megoldani ezt. Azt nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Mi meg ki tudunk nyitni egy kaput, egy nyitott kapu azt jelenti, hogyha egy közelebb kerülünk a megállapodásról a tökéletességhez, akkor képesek vagyunk rá két év múlva, öt év múlva, vagy tíz év múlva az Európai Unió és Kanada kapcsán. Ez mindig azt jelenti, hogy van egy javulási, egy fejlődési potenciál, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad megállapodás köti pillanatnyilag, nem ideális és számos ügyben nagyon jó, majdnem perfekt Köszönöm szépen az előadónknak. Valóban eh, én sokáig gyanakodtam, hogy az Európai Parlament nem a paradicsom, de mm, sajnos, és ez valóban így van. Most pedig a frakciók nevében, a szocialisták és demokraták nevében David Márti. Nem is a paradicsom, az biztos. Hallottuk sokféle véleményt az érdekelt felektől. Az elég egyértelmű, hogy a piaci hozzáférése a SETA-nak pozitív, Kanada és az Európai Unió számára, ez mindenki elismeri. Főleg az utolsó két szakértő ugyanazokat az aggályokat mondta el, amelyek az én frakcióm esetében is érvényes befektetés kérdés, közszolgáltatások, szabályozási kérdések. Természetesen részletesebben meg kell mindezt vizsgálni. A nyilatkozat kötelező, és szeretném meghallgatni a szakértők részéről, hogy a kötelező nyilatkozatot pontosan miért nem tartják elfogadható megoldásnak. A kormányok továbbra is a saját politikájukat követhetik a közszolgáltatások szabályozása esetén. Ugyanakkor a szabályozó hatóságok egymással együttműködhetnek, de ez sem kötelező, amennyire én látom. De ebben a témában is szeretném meghallgatni a szakértők véleményét közszolgáltatások esetén. Semmilyen ösztönző nem fog létezni a privatizációra, hogyha valamely tagállam állami ellenőrzés akarja, alatt akarja tartani a közszolgáltatást, a SETA megállapodás hatája alatt is, ezt meg fogja tudni tenni. Befektetési fejezet, ez most egyértelmű, és sokszor elmondtuk itt a szakbizottságban, hogy a külföldi befektetők nem kerülhetnek előnyösebb helyzetbe, mint a hazaiak és üdvözöljük a két fél vállalását a tekintetében, hogy viselkedési kódexet állítanak föl, még mielőtt a SETA hatályos lesz. Ezt pozitív lépésnek tartjuk. Dolgozói jogok, a Kanada csatlakozott az ILO megállapodáshoz, és a képviselőtől is, a nagykövettől is halljuk, hogy a milyen jogaik vannak a dolgozóknak, tárgyalási jogaik, szervezkedési jogaik. A nyilatkozat tekintetében úgy gondoljuk, hogy a leggyengébb pont a kereskedelem támogatási fejezet, hogy önkéntesen vállalják a felek, hogy nem támogatják ezt a kérdést, ez is pozitív előrelépés a frakció megvizsgálja ezt. Most szeretném azért azt elmondani, hogy köszönetet kell, hogy mondjuk a kanadaiaknak, hogy milyen aktívan vesznek részt a tárgyalásokban, hogy mennyire rugalmasan állnak hozzá a kérdéshez, és a bizottság és a kanadai fél is nagyon pozitívan állt hozzá a tárgyalásokhoz. Mindenhol megpróbálták megtalálni a közös pontot. Köszönöm. ECR Kantán úr. Köszönöm, elnök úr. A mi szempontunkból is üdvözlendő ez a megállapodás. Kanada nem törpe, a 12. legnagyobb kereskedelmi partnere az EU-nak, liberális, ambiciózus, modern, és 99%-a a nem jellegű tarifák 99%-a leomlana így, tehát szolgáltatási szempontból nagyon jó, hogy a közbeszerzések terén kölcsönösség és szabályok fognak érvényesülni. Ez modellértékű megalapodás, tehát mindenképpen támogatásra érdemes. Általános értelemben is fontos elismerni azt, hogy miközben a TTIP bajban van, bajban van, India, a Mercosur, és a japán tárgyalások is lelassultak. Ha ez a megalapodás is megbukik, akkor, akkor nincs értelme többé kereskedelem politikáról beszélni. Tehát ez most egy mérföldkő, sok minden múlik rajta, mindenképpen támogatandó. És most nem mennék bele abba, hogy a parlament és az Európai Unió paradicsome, de a Zeta mindenképpen jó alap, egyfajta templátunként szolgálhatna más kereskedelmi megalapodások számára, és sokkal szélesebb körű hatásai vannak, mint a transatlanti kereskedelem maga. Tehát én támogatom, és a szakértőkkel együtt Látom én, hogy vannak itt is problémák, de összességében mindenképpen támogatandó. A liberálisoktól Sáke asszonynak adok Köszönöm szépen mindenkinek, aki reagált erre a megállapodásra. Örülök, hogyha a különböző érintettek jelen vannak és elmondják a véleményüket. Nem első alkalommal történik ez meg folyamatosan kapcsolatban álltunk ilyen emberekkel, akik ebben érintve vannak, és az a befolyás, amit, az a hatást, amit gyakorolni tudtunk az INTA bizottságban, igenis befolyás az eredményt, mert látjuk, hogy hogyan gondolkodnak a polgárok, a kis és középvállalatok, egyéb vállalatok, civil szervezetek, stb és azt gondolom, hogy az eredményre büszkék lehetünk, és most már nyomtatott változatban is láthatjuk az elvárásainkat és fáradozásainkat, piaci hozzáférés, közbeszerzés, fogyasztóvédelem, közszolgáltatások kizárása, hozzáférés, stb. Tehát hosszúan lehetne sorolni, hogy miről is van szó, mind dolgoztunk és a legfontosabb pontokban sikerült elérni azt, amit szerettünk volna. Természetesen számos embert kellett ehhez bevonni, de a liberális Trudeau kormány tényleg itt egy fordulatot tudott végrehajtani szerintem, és fontos különbséget jelent az, hogy mekkora támogatást kaptunk az Atlanti óceán mindkét oldalán. Azt gondoljuk, egy változó világban, ahol a versenyre nagyobb, és a, nem csak a gazdasági pozíciónk, az értékeink is változnak, és a sztenderdjeink is nem felejthetjük el, hogy uh, alig ha van jobb partnerünk, mint a kanadaiak ezen a területen, amikor együtt kell működni. Élni kell a globális rendszer adta lehetőségekkel, előszíteni kell az együttműködést, és együtt szerintem meg tudjuk emelni a mércét saját társadalmainkban kell az életminőséget javítani, de globálisan kell gondolkodnunk, mindenkit figyelembe kell vennünk, és eh, nem lefelé haladhatunk, nem csökkenthetjük az elvárásainkat. Miután ezt elmondtam, most ö, ö, reflektálva a folyamatra, és vannak aggájaink is természetesen, de azért azt gondolom, hogy a bizottság, a parlament ö, folytassa a munkáját, felelősséget kell vállalni, és legyünk készek szavazni ebben az ügyben, és mellette szavazni. Azt gondoljuk, hogy a polgáraink érdekében komoly eredményre számíthatunk, és így meg jobban meg tudjuk alapozni a kapcsolatunkat. Persze meg kell hallgatni azokat is, akik ezt ellenzik. A civil szervezetek fontosabb szerepet játszottak, mint valaha ezekben a vitákban. Látom azt, hogy vannak továbbra is aggályok. Sosem láttam tökéletes eredményt sehol, semmilyen ügyben, de számos erőfeszítést tettünk, hogy konszenzusra jussunk, és meggyőződésem, hogy ez elég jól működött, az a jelenlegi politikai klímában komoly eredmény. Azok pedig, akik azt állítják, hogy jobb megállapodás szerződését lehet kötni. Ez azt jelenti, hogy nem végleges még az ügy. Nyilvánvalóan, hogyha jobb megállapodást lehet kötni, akkor törekedni kell majd erre, de valamikor is kell zárni. Akik azt mondják, hogy ez nem elég jó, azoknak azt mondom, hogy vállalják a következményeit, hogyha nem kötök megállapodást és nem láttam olyan megállapodást, amelyet alaposabban fogalmaztak volna meg, mint most. És azt gondolom, hogy ha nem kötjük meg, akkor az súlyos károkat okoz, és a képességünket hátráltatja, hogy az EU-val haladjunk ez a Itt ez a, hogy végül is csak a tagállamokat játszanánk ki egymás ellen, nem kötjük megállapodást, és aláásnánk vele az egységes közös piacot is, és összességében a gazdasági súlyunkat is csökkentenénk a világon Meggyőződésem, hogy ez az egyik fő ok annak, hogy miért kellene a tárgyalások eredményét most elfogadnunk. Köszönöm szépen, Sáke asszony, Gue, minden asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is lenne egy kérdésem az elhangzott megjegyzésekkel kapcsolatban elhangzott egy vélemény. Meg kell nézni, hogy a SETA valójában hatályos lesz-e, vagy sem, határba fog elépni, vagy sem, hiszen most várjuk a döntést az Európai Bíróság részéről. Hogyha hatályos lesz a SETA, akkor mit fogunk tenni? Esetleg visszavonjuk a nyilatkozatunkat? És fölmerül az értelmező nyilatkozat kérdése is amit csatolni kell a SZETA megállapodáshoz, legalábbis a bizottságnak ez az elképzelése. De fölmerül az a veszély, hogy itt bírósági eljárásra fog sor kerülni. A bizottság azt a tényt is elismeri, hogy a dolgozói jogok, a környezetvédelem és egyéb aspektusok is problémásak lehetnek. Maga a bizottság is elismeri ezt. Véleményünk szerint ezek a kockázatok, ezek a veszélyek magasabb szintűek, sokkal magasabbak, mint amilyen szinten erről, ezekről beszélnek. Majd holnap fogunk egyeztetni az Európai Bírósággal, és akkor bele tudunk menni a részletekbe is. Továbbá a megállapodásban van néhány olyan terület, ami hiányzik, a standstill, a egészségügyi szektor, közszolgáltatások, a kérdésem az, a kérdésem az, hogy a jogi aspektust se becsüljük alá a szöveg tekintetében. A nyilatkozat nem jogi szöveg, nincsenek meghatározva feltételek. Egyszerűen egy ideális világ leírását tartalmazza a nyilatkozat, nyilatkozat nem pedig leíró jellegű szöveg lehet, hogy akár negatív megközelítést is alkalmazhatnánk. Megalapítások szerepelnek ebben a szövegben, de konkrét feltételekhez nincsenek ezek kötve. Ne felejtjük el azt sem, hogy maga a bíróság azt mondta, hogy a nyilatkozat tekintetében nincs illetékessége. Fölmerül az a kockázat, hogy egy kártyavárat építünk, pedig pontosan az alap problémákat, a valós problémákat kellene, hogy megoldjuk. Kérdésem, a bizottság ezt a szöveget jogilag kötelező dokumentummá át fogja alakítani? Második kérdésem, a szöveget mellékelni fogják a megállapodáshoz? Fontos, hogy a bizottság találjon megoldást, olyan megoldást, ami végleges és megfelelő. Ez a minimum, amit elvárhatunk a demokrácia érdekében. Köszönöm szépen, Keller képviselő. Köszönöm szépen, és mindenkinek az érdekes hozzászólásokat is. Lehet, hogy az enyém vitát fog kavarni, mert én engem nem ért el az agrár lobby, amely azt mondja, hogy nagy mennyiségű marha és sertés hús behozatalára engedélyt kéne adni. Egyes kollégák ezt érzékenyen élik át, és nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a félelmeket enyhítsük. A tej export török is félnek. Ezek eleve Európában meglévő problémák, túltermelési válságban, még mindig a tejágazatban, alacsonyak az árak, Kanadában ugyanezek a problémák, tehát akkor hogyan fogjuk egymást segíteni? Ami a szolgáltatásokat illeti, a nyilatkozattal kapcsolatban a következők merültek föl bennek. Itt van az elefánt a porcelánboltban, amiről kéne beszélni, nem lehet becsomagolni. Itt az utolsó alkalom, hogy a szavazás előtt érvek hangozzanak el, ami a közszolgáltatásokat, egészségügyi szolgáltatásokat illeti, hallottuk az előttem szóló szakértőt az aggodalmakkal, és én sem látok garanciákat arra, hogy ezek az állami szolgáltatások nem hígulnak föl. Érdekelne a kollégák véleménye, és a nyilatkozatot íróké, hogy ezt hogyan látják, hogy mennyire jogilag kötelező az, amit önök a nyilatkozatban informálisan megfogalmaznak. Nyilván Kanadával együtt kell működni, de nem tudom, hogy ennek szóval az emelkedő egészségügyi költségek mindkét oldalon ugyancsak a célok közé tartoznak-e. És a földrajzi eredet csak egy töredékét fogalmazták bele a szövegbe, a többségük továbbra sincs benne, tehát eléggé adhok módon kerültek be, nem elvi alapon, amelyek bekerültek. És eh, amikor a Szetáról volt vita, akkor sok olyan kolléga nem volt ott, aki egyébként érzékeny kérdéseket feszeget. Nem jó, hogyha nem vehetünk részt másfelől, amikor szeretnénk a vitákon. A vízumliberalizáció is a tárgyalások tárgyát képezi. Szeretnék erről kapcsolatban, ezzel kapcsolatban is több tájékoztatást hallani. Köszönöm szépen az EFTD nevében, Madame Brigitte. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek, a szakértőknek. Nagyon hasznos volt a beszámoljuk. A helyzetet is fel tudjuk ennek alapján mérni, olyan értelemben, hogy az biztos, hogy nincs ellentmondás vagy ellenállás Kanada és az EU között. Igazából arról van szó, hogy a, eltérnek a gazdasági modellek, és a megállapodás véleményem szerint egy kicsit a bevezető egy olyan tendencia tekintetében, hogy egyre inkább a szabad kereskedelmet helyezzük előtérbe, mármilyen etikai, politikai, környezeti vagy szociális megfontoláshoz képest. Ez közvetlenül abból is látszik, hogy a vállalkozói területek képviselői ilyen abszolút támogatják a megállapodást, viszont a szociális vagy a társadalmi, civil társadalmi képviselők azt mondják, hogy nem kellene aláírni a megállapodást. Most itt nem azzal kéne foglalkozunk, hogy általában a szabad kereskedelem az pozitív vagy nem. A kereskedelem általánosságban a szegényebbeknek, a kisebbeknek is előnyös. Ezt hangzott el, de nagyon sok kereskedelmi megállapodás gyakorlatilag súlyos problémát okozott, főleg a kicsiknek, körülünk a naftára, vagy hogy ne is vagyunk el nagyon a területről, gondoljunk, el a, gondoljunk a mexikai gazdákra, hogy mi történt velük. Azt látjuk, hogy a SETA bizonyos gazdasági növekedést céloz meg. A hatás például az európai GDP-re, ennek a becslése ez nagyon önkényes. 0,07 százalék többé eltérő elteltetével, hát ez szinte nem is érzékelhető növekedési szint. Ezért megkérdezném a vállalkozói képviselőket, akik itt vannak jelen, hogy igazából mi a becsült növekedési arány azon cégek esetében, amelyeket önök képviselnek, mert a komplex adatok egyetemek, és nem csak az általam begyűjtött adatokról van szó, hanem az Európai Bizottság által közített adatokról is. Ugyanakkor több mint 180 ezer munkahely elveszne, ez egy másik hivatalos adat az Európai Bizottságtól. Hogyha megnézzük a független tanulmányokat, akkor az adatok sokkal rosszabbak. A kérdésem a vállalkozói képviselőkhöz ez milyen hatásokat látnak előre önök. Én is vállalkozó voltam, úgyhogy én abban biztos vagyok, hogy azon cégek számára, amelyeknek már most is stabil piac van Kanadában, biztos, hogy előnyös a megállapodás, hiszen a kereskedelem támogatás az ő esetükben pozitív lesz, ez biztos. Viszont szeretném azt is tudni, hogy azon cégek esetében milyen lesz a hatás, amelyeknek most nincs kanadai piaci hozzáférésük. Uh, a következő kérdésemet a bizottsághoz intézem. A reset záradék. Szerintem ez nem egyértelmű, hogy most bent van a megállapodás vagy nem. Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. A szolgáltatások kérdésével kapcsolatban ez is fontos és tisztázandó. Köszönöm. Az INF e nevében Ferenc Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák! Ez a szerződés, ha nem megy át, akkor minden kereskedelmi politikája az Európai Uniónak összeomolhat, és nyilván a részletek fontosak, nem tökéletes egy megállapodás sem. Bármit, amit aláírunk, az általában nem ideális dolog. Összeültünk elnök úr itt a szerződés aláírása kapcsán, de nem történt semmi érdemi. A transzatlanti szerződéshez képest itt is ugyanott tartunk, meghívtuk a szakértőket, de magáról a szerződés szövegéről itt nincsen vita. A nemzeti parlamentek szavazása után a megalapodás érvénybe lép. Ez nem demokratikus így. Az európai polgároknak utoljára van szüksége arra, hogy megint a fejük fölött megkössenek egy megállapodást. Ez a francia tenyésztők szempontjából egy nagyon ö, nagy csapás, Eddig is veszteségesek voltak a tenyésztők, 50 ezer munkahelyet biztosítottak eddig, Európa szerte 200 ezeret, Franciaországban 50 ezeret, és ezeket most mind tönkre tesszük. Állítólag ez a kereskedelmi szerződések modellje, hát nagyon nagy baj, ha ez így van. Szeretném a főtitkárt Kapekasika kollégát megkérdezni, hogy a mezőgazdaság jövője szempontjából ez nem egy csapás, és egyébként az EU, a, a kanadai mezőgazdaság szempontjából ugyanúgy, mint az európaiakból. Ezen a területen tovább fog csökkenni a munkahelyek száma. Európával a mezőgazdaságnak megőrző ereje lenne, már eddig is válságban volt, így meg meghal. Köszönöm. Négyen kértek még szót, öten Utána lezárom a hozzászólók listáját. Két perc, hatan vannak közben, heten. Hm. Gyarapodunk, kedves kolléga. Természetesen. Akkor csökkenteni kell a hozzászólási időt egy percre. Jó. Karoli. Uh, uh, Mr. Obama, yeah. Okay. Yeah. So, one, two, three, four, five, six, seven. Nyolcan tehát egy percet kapnak. Mária Arena. Köszönöm, egy gyors kérdés a Kopakocsak a képviselőjéhez. Figyelembe vették-e a kisgazdák érdekeit? Európai kisgazdák érdekében németek, franciák, románok azt mondják, hogy a megállapodás tárgyalás, aztán őket nem képviselik? Ez az első kérdésem. A második kérdésem a felépítés. Az építészek kérdése. Körülbelül 5000 önálló építész dolgozik ma Európában, és a magánszektorban koncentrálódnak ők. Tehát kérdés, hogy ma hány építést érint hányan dolgoznak most export területén. Szeretném tudni a véleményüket. Jelenleg lehet, hogy csak tíz ilyen iroda van, nem tudom. Harmadik kérdésem az értelmező nyilatkozat, hogyha ellentmondás van az 1500 oldalas CETA szöveg és a értelmező nyilatkozat között, akkor ezek az ellentmondások, a két dokumentum közti ellentmondásokat hogyan fogják tisztázni? lesz -e esetleg negatív lista, vagy lehet-e az, hogy esetleg bizonyos szektorokat újra nemzeti szintre visznek? A befektetések esetén azonos-e a bánáspont, mert volt olyan megállapodás, ahol ez nem így működik. Szika úr. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Két dolgot végig kéne gondolni, legalább. Az egyik, hogy nem a világ legjobb megállapodása, de biztos, hogy jó megállapodás ez. Jó megállapodás, mert az európai kereskedelmi politikának új perspektívákat ad végre, lehetőséget biztosít arra, hogy a kis és közepes vállalkozások érdekeit is képviseljük. A 99%-os vámcsökkentés, valamint 104 földrajzi jelölés, különböző szintű földrajzi jelölés elismerése. Amikor a kicsik és a nagyok nevében beszélünk, akkor azt meg kell értenünk, hogy a kicsiknek nagyon jó a hozzáférése a belső piacra, a közepesek már a nemzetközi piacra kívánnak kilépni. Ma áll a belső piac, úgyhogy a politikai kereskedelem egy ilyen jó megállapodásra lehetőséget biztosít számukra egy kanadai megállapodásra. Egyébként politikai szinten úgy gondolom, hogy vagy teljes mértékben támogatjuk ezt a megállapodást, hiszen a bizottságnak ez lenne a feladata, és a szakbizottságunknak is, vagy pedig semmilyen más megállapodást nem tudunk kötni, vagy soha semmilyen megállapodást nem tudunk támogatni, mert akkor nem lesz semmilyen szerepünk ebben a témában. Inna Rodriguez. Inna Rodriguez. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek a prezentációkért. Két kérdésem van a bizottsághoz. olyan stratégiai szektorok, mint a fent, ahol a fenntartható fejlődés fontos, környezetvédelem fontos, például bányászat, szállítás, energia, ezek a szektorok miért nem szerepelnek a megállapodásban? Továbbá azt is szeretném tudni, hogy a földrajzi jelölés elismerése tekintetében előrelépés van, a más megállapodásokhoz képest, de sok termék kimaradt. Spanyolországban 101 földrajzi jelölés elismert, ezek közül csak 27 szerepel a megállapodásban. Szeretném tudni, hogy ennek mi az oka. Továbbá, igen, jelentős az előrelépés a nyitás tekintetében a államok alatti szintek, régiós szintek tárgyalási lehetőség, egyeztetési lehetősége megnyílt. Viszont ami a a építést, építkezés területét érinti, hogy csak a vállalkozások számára nyílik meg a lehetőség, a magánvállalkozók számára nem. Would be to colleague. Az első a kollégákra reagálnék, azt gondolom nem tisztességes, hogyha a szakértők, jogi szakértők és a parlamentek kívüli emberek aggájait egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk, nem segít ez igazán, hogyha nem találunk közös megközelítést. Ami a konkrét kérdésemet illeti, ez összefügg ezzel a nyilatkozattal, az értelmező nyilatkozattal. Itt a nemzetközi beruházókra, befektetről van szó, ezekről kérdezek rá. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti megállapodások vagy egyezmények alapján ez megváltoztatna az eddigi hatályban lévő rendszereket hogy el tudnák-e magyarázni, hogy miért van nagyobb jogokra szükség, mint a hazai befektetők. Ez azt jelenti, hogy meg lehetne változtatni a szöveget, és talán jobb lenne magában a megállapodásban, és nem ez értelmezésben, vagy nyilatkozatban. Köszönöm. Két kérdésem van. Az első Personen úrnak úr, Itt az európai fogyasztóvédelmi sztenderdeket eh, szeretnék megőrizni. Hát az Unióban eh, tilos a génmanipulált élelmiszerek eh, forgalomba hozatala. A Kanada viszont forgalmaz ilyen termékeket. Reálisnak tartja, hogy a CETA után nem kerülnek, vagy garantálható, hogy nem kerülnek be ide ezek a az élelmiszerek a Rensóhoz fordul, asszonyhoz fordulva, tehát itt a szabványokról beszélünk, hogy egyenlő védelmi sztenderdet kell biztosítani Kanada és az EU között. Tehát például van, ahol itt különböző megközelítések vannak Európán belül is természetesen, vagyis Amerika és azt kell látni, hogy a miénk a megelőzés, az óvatosság elve, viszont az amerikaiak egyszerűbb engedélyezési eljárást alkalmaznak, és Kanada is ezt hasonlóan. Nincsen konfliktus a két elv között adott esetben, és ezt jogi úton is meg kell oldani, és melyik lenne az az elv, amely erősebb lenne. Az utolsó kérdés az előadóhoz fordulok. Itt a a legszegényebb emberek profitálnak ebből, azt mondja, hát milyen példát tudna erre felhozni? Köszönöm. Egy konkrét kérdés Melene asszonyhoz. Szeretném tudni, hogy milyen tényeken, vagy tanulmányokon, vagy tudományos eredményeken alapul az, hogy ma elmondta az aggájait, hogy az gyógyszer árak esetleg emelkedhetnek, a kanadai megállapodás miatt, és hogyan lehet azt bebizonyítani, hogy ennek hatása lehet az európai árakra is. Hasonló módon kérdezem, hogy mi az alapja annak, hogy elhangzott, hogy a betegségek terjedése is növekedhet a megállapodás miatt. Köszönjük szépen. Bandasszony. Kressz van der Heinz asszony. Ez egy nagyon messzire nyúló, nyilván nem tökéletes megállapodás. A hatásai nagyon szertágazóak, ezt tudjuk a tanulmányok alapján, de a kockázatai még nagyobbak, és eh, vannak olyan kritikus pontok, amelyeket most nem akarok eh, elismételni, de amelyeket nagyon komolyan kell venni, és ezek kapcsán már eh, elfogadtunk számos állásfoglalást, ezeknek nem mehetünk szembe. Ha kiegészítő nyilatkozataink lesznek, az sem pont ugyanaz, amit mi szeretnénk. Hogyan lesz például lehetséges az a elővigyázatosság elvét érvényesíteni a megállapodásban, amely Európában bevett norma, és a szankciós mechanizmusokat. Állítólag ezekre mind van szerződéses megoldás, de ezek szerintem nem elég világosan fogalmazódnak meg, főleg a szankciós mechanizmusok területén nem csak megtartani, hanem javítani kéne a meglévő normákat, és nyilván nem elhagyni őket. Tehát mi nem utasítjuk el a megállapodást, de úgy érezzük, hogy új tárgyalási mandátum kellene még, e, és pontosabb megfogalmazások, szigorúbb, e, szigorúbb garanciák úr. Köszönöm, elnök úr, csak egy rövid hozzászólásom lenne. José Bonfé kollégánk, hogyha őt lefoglalják, lefogják Kanadában, és mm, a SETA megállapodást akadályozza, akkor valós agály lenne számunkra. Mindenesetre úgy gondolom, hogy ami elhangzott, az igaz, egy furcsa ez a megállapodás. Sokan azt mondják, hogy nagyon pozitív lesz a gazdasági hatás, vagy annyit hangzik el a tanulmányban, hogy pozitív lesz, de én lenne, a Kozsák a az lenne egy kérésem, kérdésem, a Brexit hogyha például, amikor a sertés vagy marha kótáról egyeztetünk, ugye akkor még az Egyesült Királyság tagja volt a, az Európai Uniónak. Most akkor változni fognak a kvóták? Már így is nagyon nehéz helyzetben vannak a gazdák ebben a szektorban. Aztán a közszolgáltatás tekintetében ez is mindenkit érint. Itt van ez az értelmező nyilatkozat, ugye ez egy plusz lehetőség, hogy akinek agályai vannak, annak az agályait eloszlassák. De ezzel is fennáll a probléma, még hogyha a kötelező jogi hatája lenne ennek a dokumentumnak, akkor mi történik, amikor a megállapodás és a nyilatkozat között ellentmondás van? Akkor melyik szöveg lesz érvényes? Szerintem ez egy fontos kérdés. Köszönöm. I will give now the floor. Most pedig szót adok a szakértőknek, két percben válaszolhatnak. Aztán a bizottság következik, ezt követően pedig nagykövet úr, Costello nagykövet úr. Utoljára, de nem utolsó sorban szót kap még majd az előadónk is. Persson úr, két percben kérem válaszoljon. Köszönöm szépen. Igyekszem rövidre fogni. Amikor a gazdálkodókról beszélünk, és a exportról látunk egy kockázatot a piac ügyében, tehát hogy sérül a piac működése az általános csomag részaként együtt tudunk élni ezzel, hogy a két területre külön odafigyelünk, az EU hozzáférését megőrizzük ezeken a területeken, és nagyon érdekel bennünk a hogy hogy tudjuk megőrizni az EU érdekeit Kanadában, a tejpiacon. Itt ez egy fontos különbségtétel Természetesen nem akarjuk a problémáinkat exportálni, de az Európai Unió nem megy vissza, hogy falakat építsen az EU körül, amikor a tejgazdaságról beszélünk. Látjuk pontosan, miről van szó éppen az orosz embargó kapcsán az Európai Unió igenis a mi területünkön mi aktív partner voltunk, amikor az orosz-európai vita Krím szigetek miatt kirobbant, és az er- Európai Parlament is azon dolgozik, hogy meglegyen a piaci hozzáférés a gazdálkodók számára a kanadai piacra. Én finn vagyok, nemzeti perspektívából nézem a dolgokat és természetesen a kanadai mennyiségek az orosz veszteséget nem tudják pótolni, de hát ezért van egységes közös piacunk, és a piaci egyensúlyt meg kell őrizni az EU-n belül. Ezért aztán nagyon fontos, hogy teljes mértékben támogassuk az Európai Bizottságot, amikor alternatív piacokat keres a minőségi termékeink szára. A kis és középvállalatok kapcsán szeretném megjegyezni, hogy az exportkvóták és az importkvóták is figyelembe vételre szorulnak természetesen, és mm, a kis és középvállalatokat az ő érdekeiket és szem előtt kell tartani, feltétlenül teljes mértékben támogatjuk az Európai Bizottságot, amikor ezt megteszi, és támogatjuk a tárgyalások utolsó fordulójában, hogy sikerüljön elérni az itteni megállapodásokat. A génmanipulált élelmiszerek kapcsán így derogációt nem tartalmaz sem az EU oldalon, sem a kanadai oldalon jelen szabályozás, és nem gondoljuk, hogy ez konkrétan érinteni a, terül, a szabályozásunkat, ami pedig a Brexitet illeti, és az import-export kvótákat szeretném megemlíteni, és azt gondolom, hogy az Európai Bizottság ezt a fajta megközelítést részesíti erre, hogy ez egy csomag megállapodás lenne, az Európai Unió jogi szempontból felel a tarifákért export és import területen is, és minden bizonyal kimazsolázásnak számítana, hogyha megnyitnánk ezt a csomagot, és mindenki elkezdene e, konkrét e, termékekben gondolkodni. Szántos asszony. Köszönöm szépen. Azzal kapcsolatban, hogy ez most elég jó-e, vagy elég jó hatása lesz általában az üzleti életre. Én már néhány példát felsoroltam, tarifák, földrajzi jelzések, ezek főleg a kkv számára fontosak. A kkv nagy részének most nincs hozzáférése a kanadai piachoz. Hogyha 80 vagy 81 százalékos vámot kell fizetni, akkor nagyon nehéz bejutni a kanadai, vagy Egyesült Államokbeli, vagy bármely piacra. Ez mindenképpen előny. Nem egy hatalmas piac, mondhatják, de hogyha az összes többi megállapodás, amiről tárgyalunk, és sok ilyen van, a legtöbb nem olyan irányba halad, amit mi szeretnénk, úgyhogy ezek összességében mindenképpen plusz jelent lehetőséget adnak majd a, az üzleti vállalkozások számára. És hogyha az összes piaci hozzáférési megoldás ö, problémát nem lehet megoldani, akkor is biztos, hogy sok ö, európai országban sok KKV helyzetét javítani fogja a piac hozzáférés tekintetében. Befektetés, befektetés védelem. Mm, nagyon jól ismerik a pozíciónkat. A jelenlegi rendszer nek annyira nem örülünk, mint a Business of Europe. A nyilatkozatot fontosnak tartjuk. Az a lehetőség a befektetők számára, hogy az ICS-t használják, nagyon korlátozott lesz, és ugyanakkor egyszerű oka van, hogy miért fontos számunkra ez a mechanizmus. Nagyon sok esetben kötelezettségeink származnak a szerződésből. Sok kételjeink vannak, hogy a nemzeti bíróságok ezt a kötelezőséget be tudják-e tartatni. Amikor például egyeztettem kanadai és európai vállalkozói képviselőkkel, ugye a Nemzeti Bíróság hatályos a szabályozás betartatása érdekében, úgyhogy nálunk még mindenképpen szükség van egy rendszerre bár a jelenlegi rendszer se a tökéletes. Köszönöm. Hát, ehm, köszönöm szépen. Pricsár úr. Köszönöm szépen. Ami a, a építészek számát illeti, akik eh, a szolgáltatásaikat exportálhatják a jövőben, ezt lehetetlen cáfolni vagy alátámasztani tudományos módon. De írótak, tanulmányok Franciaország vedek vonatkozásában 2008-ban, és mintegy 175 francia építész működik Kvebekben, de míg a mobilitás Európa szerte csökkent a recesszió, óta, óta, mert kevesebb a munka, az EU-n kívül nő az európai munkavállalók száma, és nálunk ugye 8%-a a szakembereinknek mobilis, ez ágazatonként nagyon különböző lehet. Klakasszony a szót. Köszönöm szépen, ezzel egyetértünk gondolunk, hogy a SETA mindent nem fog nem oldani, de még a kereskedelem területén sem. Nemrégiben ön is említette, elnök úr, hogy a konfliktusos ásványkincsek gyémánt, a kínzás alkalmas eszközök, stb. Ez a kivételt kell, hogy képezzenek. Globális szabályokat szeretnénk. A CETA eltér a WTO-tól alapvetően, ott ugye pozitív listái vannak a szolgáltatásoknak, elkötelezettségnek. Itt az ISDS is jobb lenne, hogyha globálisan működne, tehát, és akkor nem lenne már szükség az ISDS-re, ha lennének globális szabályok. És azt hiszem, nem lehet megúszni azt, mély tisztelettel, hogy a szakbizottságaiknak minden kockázatot és előnyt mérlegeljenek, és a mi véleményünk szerint túl sok a kockázat. A közszolgáltatás egészségügy témáról sok szó esett ma is már, a parlamentnek is volt erről vitája az egészségügyi szolgáltatások minőségének garantálásáról, arról, hogy közberuházásokra van szükség a területen, munkahelyteremtésre. A kollégám mondta, hogy a, az építészek 40%-a is állami megbízásokat teljesít átlagosan. Tehát ha elolvassuk a közbeszerzésekről szőlő, szóló bekezdését ennek a tervezetnek, akkor ez visszalépés lesz szociális és környezeti értelemben is. Ami pedig a nyilatkozatot illeti, vannak problémák ecetában, vagy nincsenek? Ha, van, ha nem látunk benne problémát, akkor a nyilatkozatnak nincs értelme. Ha látnak önök is problémákat ecetában, gondolom azért írták a nyilatkozatot, hogy ezekkel foglalkozzanak. Csak véleményünk szerint egy nyilatkozat ezeket a problémákat nem fogja megoldani, ez inkább csak mediatikus hatással bír. A nyilatkozatban például szereplők dolgokat összhangba kell hozni, vagy egyensúlyba kell hozni az abban nem szereplő dolgokkal. A deklaráció egy mediatikus eszköz. Ez a szabályokat, a jogi szabályokat nem fogja semmilyen módon aláásni, vagy felülírni. Köszönjük. Rensó asszony. Köszönöm szépen támogatom számos képviselő hozzászólását, mi szerint a közös nyilatkozat értelmezését hogyan tudjuk meghatározni. Tehát hát itt vannak bírák és egyeztetők, illetve válaszott bíráskodási lehetőségek is. Itt a végén igenis el kell ismerni, hogy ilyen a civil társadalom bevonása meglehetősen jól működött, ez szokatlan volt az eddigiekhez képest. Azt gondoljuk, hogy a nyilatkozattal tényleg beismerjük, hogy a tárgyalási oldalon, hogy vannak aggályok, amelyekkel nem kifejezett tudtunk foglalkozni magában a szövegben, ami a konkrét érdek, érdekeket illeti az CETA olyan előírásokat is tartalmaz, amely értelmezésre szorul, és ezeket az előírásokat alkalmazni kell, éppen ezért egyértelművé kell tenni, mire gondolunk, mielőtt a bíróságokat kéne bevonni, adott esetben vissza lehetne élni előírásokkal, vagy rosszul lehetne értelmezni, ezeket ki kell javítani majd a későbbi időpontban erre törekedik el természetesen, de ez nem egy pragmatikus megközelítés, nem is hiteles igazán. Azt kérjük, hogy ezeket a szövegeket nézzék meg, mert nem tudjuk elképzelni, hogy a valóságban tényleg működik. Vannak jogi problémák a befektetési választott bíráskodás területén. És egy német bírónak a véleményét is kikértük ezzel kapcsolatban, aki dolgozott ezen a területen továbbra is, és el kell kerülni a sok éves bírósági birkózást, hogyha ezt most meg tudjuk tenni, akkor törekedni is kell rá arról pedig nem is beszélve, hogy betegséget, egészségtelen, okozó egészségtelen gyógyszerek piacai jutását meg kell akadályozni, ezért arra szólítunk fel, hogy hatékony előírást alkalmazok és értékelést mindkét oldalon. A tagállamok is egyébként léphetnek ezen a területen, hogy megelőzzük a károkat. Köszönöm szépen. Parancsolj. Köszönöm. elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy nem fogok választ adni minden kérdésre, mert akkor sokáig itt kéne gyűjjek. Először is az aggályok, amiket ma hallottunk, hasonlóak, amiket régóta hallunk, komolyan veszük ezeket, és ezért az elmúlt két évben részletesen mindig megmagyaráztuk, hogy mit teszünk. Komolyan veszük az agályokat, de azért ez nem jelenti azt, hogy az intézményi folyamatot az Európai Unióban leállítjuk, megfordítjuk. A bizottság egy megállapodást letárgyalt, mi úgy gondoljuk ez jó, az agályok nem újak, ezeket a megállapodás figyelembe veszi, levédi. A tanács feladata a lezárás ennek a parlamentnek az egyetértésével. Úgyhogy önöknek kell eldönteni, hogy elég jó a megoldapodás, vagy sem. Mi ezt letárgyaltuk, a tárgyalások vége. Úgyhogy most azt kell megnézni, hogy Európa számára elég jó-e, meg persze Kanada számára, de ez az ő döntésük, elég jó-e a megállapodás. Azért mondom ez, mert van egy értelmező nyilatkozat, ez nem változtatja meg a megállapodást, nem az a feladata és az első ránézésre a mi véleményünk szerint nincs ellentmondás a nyilatkozat és a megállapodás között. Egyszerűen próbáljuk egyszerűen angolul és az összes Európai Uniós nyelven egyszerűen megmagyarázni, hogy jogi kifejezésekkel leírva mi szerepel a megállapodásban. Az egyik aggály, a magá, nem, az állami, a közszolgáltatások, itt a közszolgáltatási szakszeretől azt mondjuk, hogy a SETA ösztönzi a privatizációt. Erre mi azt mondjuk, hogy nem, be tudjuk bizonyítani, ha akarják. Tudunk adni egy három oldalas jogi nyilatkozatot és idézeteket, hogy miért így van. A SETA nem ösztönzi a privatizációt hogyha bárkinek kételjei vannak ezzel kapcsolatban, akkor egyszerűen angolul megfogalma ezt a magyarázatot elküldjük. Egyáltalán nem ösztönzi ezt a SETA, hogyha egy helyi hatóság privatizálni kívánja a közlekedési szektort, megvan erre a lehetősége, de a SETA nem ösztönzi ezt. Be tudjuk bizonyítani jogi elemzéssel, hogy ez miért így van. Mi nem várjuk el azt, hogy a nemzetki jog szakértője legyen minden állampolgár. Egyszerűen angolul meg tudjuk magyarázni, hogy a SETA nem akadályozza meg, hogy egy hatóság a magánszektorba privatizált közszolgáltatást visszavegye közszolgáltatás és állami nyújtott szolgáltatás szintjére. Hosszú leírást tudok adni arra, hogy a Bécsi megállapodás tekintetében miért is van ennek jogi hatája sikerült a kanadai jogi tanácsadókat, a bizottság és a tanács jogi szolgálatát egy asztalhoz ültetni. Ez nem volt egyszerű, és nem tud előfordulni minden nap. A tanács jogi szolgálata azt mondja, hogy ez egy kötelező értelmezés, ez a nyilatkozat, bíróság előtt. A bíróság a szetát a nyilatkozattal együtt, hogyha kételje van az a szöveggel kapcsolatban, akkor nincs lehetősége másra, mint hogy a nyilatkozat leírását követi. A nyilatkozattal kapcsolatos tárgyalás még nincs lezárva, lesz valószínűleg néhány napon belül egy végső szöveg, hogyha a tanástól a jövő héten megkapjuk a végső döntést. Itt még folyik a munka, nem kevésé fontos témákban. Aztán néhány témát szeretnék még említeni, hogy eloszlassak a félreértéseket közszolgáltatásokat említettem, víz, egészségügy, oktatás, demokratikus döntést tiszteletben kell tartani a tagállamok részéről. Néhány tagállam privatizálta ezeket a szolgáltatásokat részben vagy egészben. Ez az ő döntésük, megváltoztathatják a véleményüket, de ha nem változtatják meg, akkor itt van az egység piac, egységes piac, ahol a magánszolgáltatások egymással versenyben állnak. A kereskedelmi megállapodás szintén is ezt követtük. Hogyha ezek a tagállamok visszakarják vinni teljes mértékben állami szektorba, állami szférába ezeket a szolgáltatásokat, akkor a, a SETA miatt nem lesznek jogosultak külföldi magánbefektetők ebben részt venni. Következő a nyilatkozat szövege annyira egyszerű, amennyire mi kívánjuk. Maga a megállapodás szövege is annyira egyszerű lehet, amilyet akarunk. Nem adjuk fel a jogunkat a szabályozásra. Az európai szabályozási jogunk, az nem jelenti azt, hogy bármire lehetőségünk van. Az minden országban korlátozott ez, egyébként ez általában az alkotmányban szerepel. A szabályozó hatóságnak nem arra van engedélye, hogy az emberek élete fölött rendelkezzen, szabályokat kell, hogy betartson a CETA szabályok teljes mértékben megfelelnek azoknak a keretszabályokat, amelyek az, egy, az Európai Unióban és a tagállamokban a szabályozási lehetőséget korlátozzák. GMO nem lesz az Európai Unióban nem engedélyezett GMO termék nem lesz. Nem lesz. Nem fogunk importálni Kanadából olyan GMO-s terméket, ami az Európai Unióban nem engedélyezett. Ez teljesen biztos. Az elővigyázatosság alapelv a szerződésben szerepel, a bizottság nem fogja megszegni az EU szerződést. Kanada elismeri ezt. És egészen a tárgyalások elejétől kezdve politikai megalapodás volt arról, hogy az elővigyázatosság elve nem tárgyalási alap. Ez teljesen egyértelmű ugyanúgy, mint a GMO-k esetén, vagy a marhahús esetén, a hormonkezett marhahús esetén földrajzi jelzés, nem az összes több ezer földrajzi jelöléssel ellátott termék van nemzetközileg forgalomban, és különösen nem Kanada esetében. A tagállami kérések alapján választottuk ki a földrajzi jelölési termékeket. A bizottság soha nem utasította semmilyen tagállami kérésre tekintetben valójában sokszor olyan kérdést szoktunk kapni, hogy vonjunk vissza terméket a listáról. Egyébként a jövőben lesz lehetőség a lista kiegészítésére. Úgyhogy a, azt nem tudom, hogy a tagállamok a prioritásukat hogy határozzák és hogy határozták meg. Amennyit erről tudok, olyan termékekre kérték ezt meg, amelyeket tudnak exportálni hogy mi a földrajzi jelöl, jelöléssel ellátott termékek közül, közül potenciálisan mit lehet Kanadába exportálni, a tekintetben születhet a jövőben olyan döntés, hogy újabb terméket ide fel akarnak venni a listára. A CETA tárgyalása során sikerült elérnünk, hogy elfogadják az alapvetően EU rendszert a földrajzi jelölés tekintetében, a kanadai földrajzi jelölési szabályok hasonlóak az európaihoz. Részletesen végig beszéltük ezt, és nem arról van szó, hogy most bármelyik fél átveszi a másik rendszert, minden esetre a kanadai piacra be fognak tudni jutni ezek a termékek. Aztán az ellentmondások kérdése, hogyha makroökonomiai adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt több milliárd eurós plusz export lehetőséget biztosít ez, több ezer munkahely megtartását, vagy több ezer új munkahely teremtését. Nagyon sok tanulmány létezik, de olyan hivatalos bizottsági tanulmány biztos, hogy nincs, ami szerint több ezres munkahely vesztés fordulna elő fenntartható fejlődés kötelező. Nincsen végrehajtási szankció, de ez az Európai Unió egyhangú politikája. Minden tagállam ezzel egyetért, és az Európai Parlament is ezt támogatja, mert folyik a vita arról, hogy kereskedelmi megállapodásokban, például a munkajogi szabályok megszegése esetén a fejlődő országoknál van-e lehetőség bármilyen fellépésre. Hosszú, nehéz vita lesz az, hogyha ezt meg akarjuk változtatni, de ennél a megállapodásnál ilyen jellegű mandátumunk nem volt. Azt viszont megígérjük, hogy a megállapodást újra megnyitjuk, és újra megvizsgáljuk ezt a kérdést, amint Európában egyetemű lesz, hogy meg akarjuk változtatni a megközelítésünket. Ha úgy döntünk, hogy szankciókat akarunk bevezetni a munkaerőpiaci szabályok megsértése esetén, erre lesz lehetőség, de jelenleg ez nem képezi az Európai Unió, a tanács és a parlament politikájának részét. Végül kereskedelmi megállapodásoknak nem feladata, hogy mindent megoldjanak, hogy a világ minden betegségét, vagy akár az Európai Unió minden betegségét megoldják. Munkahelyet teremtenek, jólétet teremtenek, nem vállalják a kereskedelmi megállapodások, hogy az egyenlő elosztást biztosítsák. Közalkalmazottként, parlamenti képviselőként a feladatunk az, hogy a kereskedelmi megállapodás által biztosított lehetőségek korrektek legyenek a ILO munkajoggal foglalkozik, mi pedig kereskedelmel. Mi egy mechanizmust állítunk föl. A SETA az egyik legjobb eredmény, amit valaha elértünk. Kanada soha nem tagadta meg az ILO alapelveinek elfogadását. Néhány specifikus megállapodás esetén, amikor probléma merül fel, szinte a lehetőséget biztosít arra, hogy megváltoztassuk a hozzáállásunkat, és ez pozitív. De a kereskedelmi megállapodás nem munkajogi megállapodás. Köszönöm, elnök úr. Thanks a lot. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a választ. Eh, a jogilag kötelező helyzet, vagy milyen jogi helyzete van az értelmező nyilatkozatnak. A Bécsi Egyezmény 31. cikke alkalmazandó és a jogi szolgálatunk nyilvánvalóan ezt meg fogja nézet, nézni. Azt gondolom, hogy az egyik központi elem az a jogilag kötelező hatályi kérdés. Ezt meg kell oldani megfelelő módon a nyilatkozat legyen része az egész megállapodásnak, úgy gondolom ebbe az irányba kéne haladni. Mm. Nagy úr véghallgatta ezt a kiváló vitát, a kérdéseket, válaszokat. Mi az ön benyomása pontosabban, mi az ön véleménye? ezt hát azt gondolom, hogy ez nem könnyű. Kanadai szempontból az önök parlamentjében, az Európa szívében megszólalni nagy tisztesség számomra. Nem tudok, nem fogok mindenre nyilván válaszolni tudni, de röviden néhány dolgot leszeretnék szögezni, és néhány általános keretet is meg leszögezni. Remélem a metafizikus és a konkrét között sikerül majd valahol megállnom igen, nem a paradicsomról beszélünk, hanem a gyakorlatról, a taktikáról, a technikai kérdésekről. Nagyra értékelem mindazt, ami ezzel kapcsolatban elhangzott. Nos, néhány dologról tényleg tudok mondani azért valamit. Például üdvözöljük az önök bizottságának a támogatását. Nálunk is érzékeny a téma, értjük, hogy mik a problémák. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási áttörés. Vannak kockázatok is, tényleg. De mindez a, az európai marha piac 1%-át és a kanadai marhapiac egy fél százalékát érinti csupán, tehát nincs arról szó, hogy egymást lerohanjuk tehát korlátozva van ez, és a mezőgazdasági termelők számára mondom, hogy nagyon sokat küzdöttünk, hogy megfeleljünk. Az önök ismerősei, barátai voltak nálunk, küzdöttek, mi is küzdöttünk, hogy, hogy mindenkinek megfelelő szöveget alkossunk. Pedig és Nidrán felszólásának ért, értelmét én értem, és meg szeretném őket nyugtatni, hogy az ő aggodalmaikat osztjuk, de, de nem tartjuk túl súlyosnak. Nálunk a, a közszolgáltatások ugyan olyan fontosak, mint Európában, és pontosan tudjuk, hogy az bizonyos dolgokat az államnak kell garantálni, munkahelyeket, biztonságot, egészséget, stb. Remélem, hogy az erre vonatkozó referenciák kielégítik majd önöket. A tanács a koreperben tárgyal már a dossziéről. A végleges verzióban még ezek be fognak kerülni. Én nem nagyon követem már, hogy a média mit ír. Én ismerem az eredeti szöveget és a végleges szöveget, az előtti pillanatot, és ha ezt nézzük, és nem csak a sajtóhíreszteléseket, akkor, akkor megnyugodhatunk. Ezt a vitát Freeland miniszter, Schröder miniszterelnök eh, kezdte még annak idején több miniszterelnök és több szakszervezet generáció tárgyalta már ezt, ami az ILO egyezményt illeti a kollektív eh, szerződés, tárgyalásokról. A helyi teritoriális provinciális jogalkotás lesz kompetens ebben az ügyben, és ennek a technikai megvalósítását már kezdjük, elkezdtük kidolgozni a kanadai munkajognak megfelelően, és ez nem fog gondot okozni, mert a problémának tudatában vagyunk, és dolgozunk a megoldását. Köszönöm a konstruktív megjegyzéseket is, nagyon sok idő és munka terén zajlott a kezdetek óta napjainkig. Ha emlékeznek még, júliusban Kanada elkötelezte magát, eh, hogy a vízum követelmények eh, vonatkozásában és végül is a vízumentesség céljával egy eh, időtervet fogunk követni. A kanadai befogadhatósági szabályokról most nem beszélnék eh, részletesen, itt bizonyos eh, adatvédelmi kérdések is felmerülnek, de a kollégáim tudnak majd erre írásban válaszolni. A kis és középméretű vállalkozások tekintetében leszeretném szögezni, hogy a kanadai KKV-k többsége erőteljesen támogatja, a, a, tehát ugyanúgy, mint hogy a naftát is támogatták, mert látják az előnyeit Ugye mi csak 37 millióan vagyunk, önök 450 millióan, tehát mi vagyunk a kis testvér ebben a kapcsolatrendszerben, és számunkra ez nagyon fontos lehetőséget rejt magában. Nem akarok konkrétumokban most elveszni, inkább néhány általánosságot szögeznélek le. A kanadaiak általában azt mondják, hogy mi nyitottásra vagyunk, kereskedő nemzet, növekedést akarunk, munkahelyteremtést. Tehát ez elsősorban pozitív narratívát talált Kanadában Trudeau miniszterelnöket. Úgy választották meg, hogy a középosztályt fogja támogatni, és ez az egyik fő pillére a középosztály támogatásának. Itt az EU gazdaság számára is itt egy milliárdos lehetőségről van szó, nekünk meg aztán plána fontos ez a nagyságrend. Elkötelezettek vagyunk egyébként a kormány, az állam fontos szerepe mellett. Tehát egy csomó modellt és értékben osztozunk az Európai Unióval, úgy gondoljuk, hogy az államnak fontos szerepe van, de ezzel együtt erre a progresszív kereskedelmi megalapodásra régóta szükség volt, miniszterelnökünk elkötelezett mellette, mert általában úgy látjuk, hogy miközben sok partikuláris érdek és fenntartás figyelembe veendő, összességében az ilyen megalapodások sokkal több előnyt tartalmaznak mindkét fél számára, mint hátrányt. És ilyen értelemben értendőn hogy eh, mi itt a fő stratégia, hova tart a világ. Nos, a világ változik, új hatalmak eh, nőttek nagyra, a, a, globális, a gazdaság egyre globálisabb, továbbra is egyre globálisabb, és a globális kereskedelem szabályait jobb, hogyha mi ö, eh, szögezzük le, és nem másokat kell követnünk ebben. Tehát két ilyen jó partner és barát alkosson történelmileg meghatározó szöveget, amely példaértékű lehet. Nyilván mindig is széles körök voltuk az együttműködés területei, prioritásaink, értékeink ugyanazok, de ez nem véletlen, hiszen ugyanazokkal a kihívásokkal küzdködünk, ugyanazra a történelemre megyünk vissza. A klímaváltozás, a biztonság, ezek számunkra is az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, ezek folyamatos témák Kanadában is, és a SETA ezeken a területeken mind-mind előnyöket hoz. Tehát ez korán sem csak a, a vállalkozásoknak hoz előnyöket, hanem az embereknek általában növeli majd a mobilitást Kanada és Európa között. És magamat idéznem, én beleszerettem Európába sok évvel ezelőtt, és gyerekeim is egyszerre európaiak és amerikaiak, vagy hát kanadaiak, már csak a saját érdekem is ugye az, hogy ez a két térség barátságban éljen tovább. I think a lot of points we raised. Hm, azt gondolom, egy sor kérdése választ kaptunk, amit felvetettünk, vannak még fennmaradó dolgok, amikre nem kaptak választ, akkor ezt bármikor meg lehet beszélni újra. Köszönöm szépen, az előadónak adok szót megint. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök úr, kedves vendégek, egy néhány plusz pontot szeretnék felvetni, mire is kérdeztek rá. A szegények előnyei, egy példát mondanék erre, és olvassák el még egyszer, akiket érdekelnek a tények hogyha működik kezd ez a megállapodás, akkor textiltermékek Indonéziából, stb. jól eladhatók lesznek Európában és Kanadában is, és a gazdaságok, közgazdászok október 3 e és 7-e között az Economistban nagyon jól elmagyarázzák, fula egy helyzet, hogy végül is mennyi, a nemzetközi kereskedelem hogyan használ a szegényeknek, olvassák el, és azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni. A második pont a kereskedelmi kereskedelem értéke, és a, a finn hozzászólóra reagálnék az Európai Unió joggal a, ragaszkodott a szankciókhoz a krímagresszió után, és emellett kitartottunk. És erre volt válasz természetesen. Vannak országok, mint Finnország, meg az én országom és az én hazám is, elvárják, hogy az Európai Unió igyekszik alternatív piacokat keresni és ki lenne ez, ha mondjuk nem hasonlóan gondolkodó országok, mint Kanada? Sajnos azt kell, hogy mondjam, többen közülünk, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a CETA ügye nem tényekről szól, hanem ideológiai harcokra késztet számos embert, például a közös értelmező nyilatkozat, ez nem javítani akarja a szetát, nincs semmi baj a szetával, csak meg akarják értetni azokkal, akik meg akarják érteni, hogy mit is jelent ez valójában például be akarjuk vonni a nyilvánosságot a döntéshozatalba, egy ismeretet akarunk terjeszteni egyszerű nyelven. Ez, így kell látni ezt a nyilatkozatot. És sajnos van egy sor kiváró ember a szélső jobban és a szélső balon, hogyha így fogalmazhatok, akik ö, boldogan azt mondják, nem akarják a CETA-t támogatni, mert ez nem egy ideális paradicsomi megállapodás, de nagyon elégedettek, mint amikor Oroszországgal lehet kereskedni. Anélkül, hogy további kérdéseket feltennének, anélkül, hogy a pénzre rákérdezzenek eh, pénz eredetére. Mert hát akkor csak a pénz számít. Meg kell nézni azokat a szavakat, amiket használnak. Végül pedig eh, azt szeretném mondani, az Európai Parlament többségéhez tartozom, és, és a néppárt is, amelynek tagja vagyok, a növekedés, a jólét és az igazságoság irányába akar lépni, és a lehető leggyorsabban valósággá válik ez a megállapodás. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm az előadónak, köszönöm szépen a szakértőknek, minden jót kívánok, köszönöm szépen a hozzászólást, köszönöm a nagykövet úrnak, és úgy érzem, hogy a következő hónapokban még kapcsolatban maradunk. Akkor pedig rátérünk a hatodik és a hetedik napi rendi pontra. Ez egy vita az EU és Özbeisztán közötti partnerség és együttműködési megállapodás rendelkezésre kiterjesztése a kétoldalú textilkereskedelemre. A cím nem ez is fontos. Nem értem, miért hagyják el a termet, tehát a gyermekmunka és a munka, munkához fűződő jogok játszanak szerepet. Kérem, csöndesebben tehát, akkor közös vita. EU-Üzbegisztán emlékeznek még erre az egész dolgot elhalasztottuk hosszú ideje, mert Üzbegisztánban elterjedt a gyermekkényszer munka, hogy úgy mondjam, a betakarítások idején. Az ilót pedig megkértük, hogy ellenőrizzék a helyzetet, és dolgozzunk együtt a helyzet javításán, és kaptok is egy állásfoglalást az ilótól az elmúlt hónapban. Az előadónk Maria Rina a, foglalkozott ezzel, úgyhogy neki meg is adom a szót rögtön. Köszönöm, elnök úr! Igen, csatlakozva az, ami elhangzott. Ez a dosszié biztosítani fogja, hogy nem feltétlenül ideológiai kérdésekről van szó. 2011-ben emlékeztetett rá, hogy a parlament a tanástól felkérés kapott a textil protokoll tekintetében. A parlament egy köztes jelentés megszavazott egy sor ajánlással, valamint a textil megállapodás ratifikációját ahhoz a feltételhez kötöttük, hogy fel kell vizsgálni Üzbegisztánban a kényszermunka és a gyermekmunka helyzetét. Üzbegisztán együttműködik az ILO-val, ezt hangsúlyozni kívánjuk, nem volt egyszerű ezt elérni. Több monitorozó misszió ment a gyalpolt betakarítás ellenőrizni Üzbegisztánban. Szinte teljes mértékben felszámolták a gyermekmunkát, a kényszermunka felszámolása az már nehezebb kérdés. A figyelmfelhívási kampányokat megindították, a kormány mozgalmat indította a munka körülmények javítására, illetve a Decent Work program is beindult. Az elmúlt években a kényszermunka és a gyermekmunka területén Üzvegisztában javult a helyzet, és a gyapott betakarításra ez érvényes, pozitív az együttműködés az VTO és a kormány között, és ezért jól mondom, feltételes módban mondom, hogy javasolnám a ratifikációt, amiben, amennyiben bizonyos módosító indítványokat el lehet fogadni a textil protokollal kapcsolatban. Ezt kíséri egy állásfoglalás tervezetünk, kérésünk, ami felszólítja a üzbék kormányt az együttműködés további folytatására, a méltó munkakörülmények biztosítására a gyapotbetakarítás területén a bizottság delegációt küld a helyszínre, és a parlamentet tájékoztatni fogja a munka tekintetében. Amennyiben az emberi jogok megsértésébe bizonyosul, akkor az együttműködési partnerségi megállapodás 95-ös cikke alapján a parlament kérheti a megállapodás felfüggesztését. Természetesen oda fogok figyelni a kollégák megjegyzésére, és különösen az árnyék előadókra várom a módosító indítványaikat. Határidő a módosítók benyújtása tekintetében október 17. Lesz egy monitorozó csoportunk Közép-Ázsia tekintetében október 19-én lesz ez az ülés, és 20-án szerződés, illetve szavazás, és decemberbe kerül a plenáris elő a téma. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincsen több árnyék előadónk, úgy látom, de a úr Gueli kollégát helyettesít, úgyhogy neki igen, nem tudok innen elszakadni. Először is Arabo asszony kérte, hogy mentsem ki egészségi problémája van, de engem kért arra, hogy mondjam el helyette a partnerségi megállapodás és kétoldalú textilkereskedő megállapodással kapcsolatos véleményét. Először is köszöni az előadónak a kiegyensúlyozott tervezetet, és azt, hogy a jegyzőkönyv kiterjesztését jóvá hagyná és mindenkit arra kér, hogy a parlament támogassa az Üzbegisztánnal megkötött jegyzőkönyv meghosszabbítását. Az, hogyha ebben megállapodunk, ez a saját korábbi érvelésünkkel összhangban lesz, mert 2011-ben azt szögeztük le, hogy ha változások lesznek Üzbegisztánban, akkor megerősítjük kereskedelmi elkötelezettségünket. Az utóbbi két-öt évben nagyon sok változás történt Üzbegisztánban, és sok minden javult, például a gyermek és a kényszermunka tekintetében. Ezzel együtt persze van még bőven tennivalónk, de el kell ismernünk az eddigi eredményeket is, és támogatnunk kell az országot abban, hogy folytassa ezt a trendet. Nyilván az ilyen dolgok nem egyik napról a másikra oldódnak meg, és ezért pozitív jelet szeretnénk nem csak Üzbegisztánnak küldeni, hanem a világnak is, amely azt mondja, hogy Üzbegisztánban javul az emberi jogi helyzet, és egyben ezzel szeretnénk további fejlődést, előrelépést generálni a munkavállaló körülményei tekintetében. Tehát e, itt Európának hatása van, és a jövőben is hatása lehet, ezzel élnünk kell. Látható az utóbbi idők vitáiból, hogy Üzbegisztánban szeptember 22-én a, hivatalban levő elnök aláírta az ILO-val a szerződést, és ebből fakadó parlament által elfogadott új törvényt. Augusztus 5-én történt meg ez. A parlament a a munkavállalók jogairól szóló jogszabályt a mai napon ratifikálja tudomásunk szerint. Mindez azt mutatja, hogy Üzbegisztán részben a mi tárgyalásainknak és nyomulásunknak köszönhetően, de saját ö, jogán is ö, a politikai kiszámíthatóság útjára lépett, és az emberi jogok útjára lépett. Köszönöm, Takulla úr nevében Sátra asszony. Köszönöm szépen. Ki kell mentenem Hadnót, sajnos nem tudott eljönni. Felolvasom azt a szöveget, amit ő előkészített. Kedves kollégák, örülök annak, hogy a szakbizottságunk végre haladni kíván ebben a témában. Évek óta dolgozunk ezen a az ügyön 2011 óta, amikor az Európai Parlament elutasította a jegyzőkönyvet, nem akartok elfogadni ezt aztán kapcsolatban, és köszönöm Marina asszonynak, hogy jó jelentést készített és jó állásfoglalást. Már korábban jeleztük Üzbegisztánnal kapcsolatban a mm, aggájainkat a kényszermunka miatt, de a mezőgazdasági területen szükség van további javulásra, ezt szeretnénk támogatni és ratifikálni kell ennek értelmében a jegyzőkönyvet. Az ILO egyébként pozitívan viszonyult a legutóbbi fejleményekhez Üzbegisztánban alá, alátámasztották, hogy a legtöbb problémát a gyerekmunkával kapcsolatban megoldották, és csökken a gyerekmunka. Sajnos még munkát kell végezni ez a területen, a kényszer munka ügyében, mint már láthattuk az ILO jelentéséből 2015-ben Üzbegisztán számos kampányt indított, és igyekezett tudatosítani a munkajogi témákat az EU-nak. El kell ismernie, hogy itt van haladás mm, és a fáradozásokat is. Azt gondolom, jó együttműködést kell kialakítani az ILO és közöttünk. Egy pozitív fejlemény indult be ezen a területen, és az elmúlt években Özbegisztán bizonyította, hogy tényleg szándéka, hogy javuljon. Ami pedig az mezőgazdasági rendszer reformját illeti, ez jó részt megtörtént, viszonylag rövid idő alatt sikerült jelentős lépéseket tenni a munkajogi védelem területén, és nem szabad elfelejteni a geostratégiai egyensúly fontosságát sem Közép-Ázsiában. Ez a fejlődő ország olyan országok környezetében helyezkedik el, mint Irán, Kína és Oroszország a jelentés, ter, az állásfoglalás tervezet kiegyensúlyozottnak tűnik, a 11. cikkkel kapcsolatban problémáink van a nyomókövethetőség ügyében. A következő hetekben erről eszmecserét kell folytatnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Maritja. Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak is. Igenis nagy benyomást tett rám, hogy az ILO munkája után és a pozitív eredményeket tekintve Üzbegisztánnál úgy látszik eredményeket sikerül elérni, ezért tudjuk támogatni ezt a jelentést. Takolla kollégám viszont felhívta a figyelmet arra, amit én alá akarok húzni, hogy hol kell segítenünk, és itt hát beszélni kell a pozitív fejlődésről a munkajogi ügyben, de azért az környezetvédelmi ügyet se felejtsük el. Tudjuk, hogy az aral gazdálkodó víz, vízszintje jelentősen csökken, és a monokultúra végül is ehhez hozzájárul. Ez része a megállapodásnak. A gyapott kultúrákkal súlyos problémák vannak, magas vízfogyasztás és a növényvédőszerek, stb. Azt gondolom az Európai Uniónak a környezetvédelem ügyében is fel kéne lépnie, hozzá kéne járulni ahhoz, hogy ez a régió ezen a területen is egy pozitív irányba mozduljon el. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, adok szót Európai Bizottság, Smelis kolléga, vagy Smelis úr. Asszony. Köszönöm szépen mindenkinek. Üdvözöljük ezt a jelentést, ezt a tervezetet, amit Arina asszony készített mint már elmondtuk, már szeptember elsőjén, amikor bevezető vitát tartottunk ebben a témában, fontos elismerni azt véleményünk szerint, hogy haladás történt Üzbegisztánban a, a gyerek munka területén, illetőleg bizonyos értelemben a kényszermunkában is. A bizottság részéről úgy véljük, hogy üdvözölni kell az együttműködést az üzbék hatóságok és illó között kialakult együttműködést. Mi is igencsak proaktívak voltunk, hogy létrejön az együttműködés, ezért üdvözöljük, hogy ez az együttműködés tényleg a terepen is pozitív eredményekkel jár. Egyetértünk az előadóval abban is, hogy monitorozni kell a helyzetet, és figyelemmel kell kísérni, oly módon, hogy együttműködünk időközben az ilóval is, és a delegációnk is, amelyik Üzbegisztánban van, figyelemmel kíséri ezt az ügyet. Nagyon örülnénk, hogyha a jövőben és megfelelő fórumokon tudjuk tájékoztatni a parlamentet az üzbegisztáni helyzetről. Köszönöm szépen, Maria. Nincs hozzáfűzni valóm, a felszólalók nagy része támogatta az általam javasolt irányt a jelentéssel kapcsolatban, úgyhogy várom a módosító indítványokat, főleg az állásfoglalás tekintetében. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás fogja igazából mutatni, hogy milyen erőfeszítéseket kell a jövőben még tenniük az üzvégeknek a felhívás nagyon fontos. Meg kell, hogy mondjuk, hogy amit eddig megtettek, az pozitív, de arra is fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, hogy még nagyon sok feladatuk van emberi jogi területen. Úgyhogy Európa oda kell, figyelni ezekre az értékekre. Köszönöm. Köszönöm. Módosítók benyújtásának a határideje október 16. Október 17 elnézést, mondja az elnök, október 17-12 óra a szavazás novemberben, és valószínűleg a plenárisra decemberben kerül ez a jelentés, még karácsony előtt. Most szünetet tartunk, 7 perc szünet körülbelül. Ezután kezdjük a koordinátorok ülését, zárt ülés lesz.